Az elnök, üdvözlök mindenkit. Allora, buongiorno, la seduta è ripresa. Jó napot kívánok! Folytassuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, vannak-e megjegyzések? Úgy tűnik, hogy a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük. A napi